Október 14-től van három hónapja arra, hogy ezt a kérdést felvizsgálja. 3 per 3-as és 4-es első szabályzat értemében a jogi bizottság október 10-én ülésezik, megnézik majd, és egyhangulag megerősítik, hogy Andreas Noini július 2011. 19-től hatába lépett mandátumát felülvizsgálják, 2011. szeptember 7-ével, egy másik kollégát szeptember 13-i és Mikkel Gustafsson kollégáit szeptember 22-től. Tehát javaslom, hogy erősítsük meg ezen mandátumok érvényességét. Van-e esetleg megjegyzés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor ezen mandátumok érvényességét megerősítjük, üdvözöljük az új kollégákat.